elemetések, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Intézményközi eh, megállapodásra mm, tárgyalásokat kezdeményezünk, és eh, az plenáris ülés weboldalán eh, meg tud, megtalálják az erre vonatkozó jogalapot az eljárási szabályzatról. A 69.2-es bekezdés nevében, illetve ennek értelmében kérhetik holnap éjfélig a szavazást a az intézményközi megállapodásra való tárgyalások megkezdésével kapcsolatban. Amennyiben ez nem történik meg, akkor megkezdődnek